Től éjfélig eh, a napirend elérhető az interneten. Köszönöm, hogy itt maradtak velünk. És azt gondolom, hogy eh, most utoljára vagyok eh, éjszakai plenárisan, most utoljára volt elnököltem itt. Lezárom az ügyet.